All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! And um, first item, I guess, we... Akkor talán nézzük a napi rendet, van-e változás? Szerintem nincs. Elfogadottnak tekintjük tehát az mai napi rendünket. tegnap esti koordinátorok ülésének beszámolójával kezdjük. Egy-két egyszerű döntést hoztunk. Az olaszországi, márciusi olaszországi küldöttség összetétele, az eldöntetett, a Eurochambers használhatja a plenáris üléstermet, az európai cégek parlamentje esemény számára kérték ezt az év második felében támogatjuk a kérésüket. Az Európai kutatás Térség hozzáadott értékét vizsgáló elemzést is döntöttünk, illetve a frakcióktól érkező workshop és tanulmányötletekről, javaslatokról is beszéltünk. Egy egyszerűsített eljárásban levél megírására kapott az önök elnöke. Mondat volt tehát arra, hogy a Költségvetési Bizottságnak írjunk egy le levelet. Az ITRE álláspontja ismert az ügyben. Marokkó megállapodás ügyében hasonló döntés született, illetve az emissziókereskedelmi piacstabilitási vélemény odaítéléséről nem döntöttünk. A Környezetvédelmi Szakbizottsággal fogom felvenni én a kapcsolatot a menetrendel határidőkkel kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy a következő koordinátor ülésen visszatérünk ez ügyre. Van-e ezen a ponton bárkinek kérdése? a hallgatás beleegyezés, mint mindig. úgy gyorsan fürként tovább ugrunk a következő napirendi pontunkra. Shift to Rail közös vállalkozás létrehozásának témájában Andreas Barea az előadónk, akinek meg is adom a szót, parancsoljon. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az ismert, ez a jelentés egy olyan csomag része, ami eléggé későn érkezett. És ennek az is a bizonyítéka, hogy ez a kezdeményezés elakadt valahol a vasúti csomag kapcsán. Meglehetősen elégedett vagyok az anyaggal, szerintem jól elemzi a kialakult helyzetet. És azt is kimondja, hogy azért nem tudott működni a rendszer, mert átfedések voltak benne, illetve a magán tőke nem vonódott be kellő mértékben, és a KKV-k sem jutottak elég szerephez. El kell kerülnünk a múltban elkövetett hibákat, további erőfeszítéseket kell tennünk, és a teljes életciklus során, tehát a, gyártástól a közlekedésen át egészen a végéig jobban ki kell használni ezeket az eszközöket. Egy irányító terv fog elkészülni, egy európai stratégia, ahol a kutatásé és az innovációé a fő szerep. Öt olyan elemet emeltem ki, amit alapvető fontosságúnak tartok. A minőség, a szolgáltatás minősége az első, a rentábilisabb, biztonságosabb közlekedés, amit jobban irányítanánk, nagyobb biztonság, jobb minőség, illetve a negatív hatások elkerülése és az intelligens karbantartás. Ide tartozik még a, a jegyek kezelése, és olyan konkrét esetekre is gondolni kell, amely esetekben problémák merülhetnek fel. És több lehetőség kínálkozik itt de nagyon fontos figyelembe venni azt, amivel kapcsolatban egy módosítót is benyújtottam, ez pedig az, hogy a részvételt mindenképpen eh, támogatni kell. És a 30 millió eurós eh, küszöbb esetén eh, ezt meg kell tartani. Ez egy kompromisszum a KKV-kkal kapcsolatban, és itt az infrastruktúra fenntartását is meg kell említeni. A költségvetés, amelyet javaslunk, az egy 120 millió eurós megkurtított költségvetés, és ennek olyan a megoszlása, hogy szerintünk nem tökéletes, ugyanezért be is nyújtottunk egy módosítót. Az alapító tagok 100 millió euróra hűgosultak és thirty thirty millió euróra jogosultak más érdekelt felek. A nyílt pályázatoknak szintén szerepük van abban, hogy többen képviseltessék magukat ezen a területen. Most áttérek az irányításra, ugyanis ezt is alapvető fontosságúnak tartjuk. A bizottság, az alapító tagok, illetve a csatlakozó tagok között kell ezt megosztani. És igen fontos, hogy a stratégiai programot szintén nyílt pályázatok révén valósítsák meg szeretném még kiemelni azt, hogy milyen kiemelten fontos szerepe van a vasúti és közlekedési hatóságoknak. És nagyon fontosnak tartom még azt, hogy a teljes ágazat bevonódjon a piac konszolidációba. A technológiai kezdeményezések, a vegyes vállalkozások szintén nagyon fontosak. Tehát összességében nagyon fontos anyag ez, a nyitás is megjelenik benne. A vállalatoknak nagyobb szerepet kell adni, jobban kell, hogy képviseltessék magukat, és a KKV-kat jobban helyzetbe kell hozni. Én olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek szerintem jobban elérik azt, amit mi szeretnénk, tehát a horizontális jelleg, a lehetőségek elve, illetve a gyors reagálás lehetősége és az, hogy jobban tudjuk ezt a közszolgáltatást irányítani. Tehát ezek a legfontosabb elemei annak a jelentésnek, amit itt most bemutatunk. Okay, thank you very much, Mrs. Andres Pereira. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Most az árnyékes, árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Kávelyó asszony Odi úr nevében fog szólni, tessék. Jó reggelt kívánok. Igen, Ódi úr elnézést kér, amiért nem tudott ma családi okok miatt eljönni az ülésre, és engem kért meg arra, hogy a nevében felszólaljak. A közös vállalkozások nagyon fontos részét képezik a Horizon 2020-as programnak, mivel az európai és az ipari kapacitást össze meghangolják. Mint ahogy tudják, hat fontos kezdezményezés van. Közmagántársulási modellt alkalmaz, amely igen sikeresnek mondható. A ma, mai téma a Shift to Rail, egy új vállalkozás, amelyet az EPP támogat. Odi úr gratulál az Európai Bizottságnak és mindenkinek, aki ennek a javaslatnak az elkészítésében részt vett az ipar képviselőinek is gratulált az Unifon belül, akik szintén segítettek a projekt elkészítésében. Nagyon jó ez a javaslat. Ódió szeretné aláhúzni, hogy támogatja a horizontális módosítókat, amelyek a többi közös vállalkozással kapcsolatban itt is megszülettek, meg a mentesítéssel kapcsolatos, a gaz, az irányítással kapcsolatos és más módosítókat. Viszont az 5%-os költségvetés csök csökkenés, csökkentéssel kapcsolatban még kétségei vannak Ódi úrnak. A Shift to Rail a Horizont 2020-ról történő és a költségvetésről történő szavazás után készült el, tehát már a 70 milliárdos csökkentett összeggel számoltunk, és az ipar esetleg ezt úgy értelmezheti, mint hogyha az Európai Parlament Európának ezt a nagyon fontos ágazatát nem kívánná támogatni. Azon kívül a shift to olyan vonásai vannak, amely tudományos szempontból, innovációs szempontból teljes mértékben a közös vállalkozás által kerül majd finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy aki a Shift Rail-ben részt vesz, nem fog a Horizont 2020 más forrásaiból, más forrásaiból kérni. Az jelentéstevő módosítói illetően az alapító tagok listájával és a százalékos számokkal kapcsolatban aggodalmát fejezi ki. Az ilyesfajta változtatásokat meg kellene beszélni a bizottsággal és minden érdekeltel is. Egyébként a megállapodás elérése április előtt nem biztos, hogy sikerülni fog különösen akkor, hogyha szeretnénk betartani a meghatározott időrenden. Ezen kívül Odi úr szerint az alapító tagok, a társulott tagok és a partnerek kérdését az ipar képviselőinek kellene eldönteni, nem pedig nekünk politikai szinten. Emiatt Ódi úr következő megfogalmazást javasolja, és reméli, hogy a jelentéstevők és jelentéstevők ezt támogatják. Az alapító tagokkal kapcsolatban a kettes mellékletben egy zárt listát javasol, és olyan egységes jogi egységek vannak, amelyeknek legalább 30 millió áll rendelkezésükre a Shift számára, a társult tagokkal kapcsolatban nekik, meg, be, nekik is meg kell felelni az egy jogi alany követelményének, és 1,2 nyi tőkével kell, hogy rendelkezzenek. Itt van nálam egyébként a pontos szöveg. Tehát Odi úr még egyszer elnézést kér, amilyen, amiért nem jöhetett ma el, és várja a politikai eszmecserét, amely majd egy kompromisszummal végződik remélhetőleg, amelyet a görög elnökség ideje alatt még be tudunk nyújtani az elnökségnek, és ezzel ezt a nagyon fontos dossziét le tudjuk zárni még időben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Johansson az ALDE jelentéstevő, árnyék jelentéstevő nevében szeretne szólni, vagy csak uh, saját nevében? I'm not busy. I will have an intervention. Elnök úr, nem az árnyék előadónk nevében, hanem saját nemben szólnék majd hozzá. Köszönjük, hogy az önök felvettük a listára, Eiler úr. Köszönöm szépen. Két részre osztanám a hozzászólásomat. Az első az eljárással kapcsolatos. Értenünk tudnunk kell, hogy a Shift to Rail nagyobb csomag része, az újítás és beruházás csomag nagyobb csomag része. Ez egy társ jogalkotás együttdöntési dossziéhoz tartozik, tehát <clears throat> van egy horizontális megállapodásunk, illetve a költségvetésről és megállapodtunk, hogy horizontális csökkentéseket eszközlünk majd. De természetesen javasolt 5%-nál kisebb mértékben. Horizontális kérdések tekintetében sikeresek voltunk az első trialóguson, és viszonylag nagy mértékben tudtuk biztosítani azt, hogy a parlament szempontjai érvényesüljenek, ugyanakkor a tanács Számomra az lenne fontos, mert különben nagyon szorít majd minket az idő, hogy informálisan a tanácssal és a bizottsággal megállapodjunk abban, hogy a tárgyalásokat a trialógusba beépítsük, mert ha nem, akkor egy konzultációs dosszéval lesz dolgunk, és akkor a tanács nyilván nem veszi majd olyan komolyan figyelembe a javaslatainkat, mert majd szorít minket az idő, és nem tudunk mit csinálni. Érdemi kérdésekre áttérve a spanyol előadunk számára fontos kérdés ez. Egy spanyol cég szeretne az alapító cégek klubjába bekerülni. Alapvetően elvi ellen vetésem van csak, hiszen három évig tárgyal csomagokat újra nyit a parlament, amit a bizottság és az ipar há három évig eh, tárgyalt és lezárt, akkor bármely, bármikor egy új cég eh, szeretne egy lezárt döntést eh, újra tárgyalni, és egy, egy már lezárt konzorciumba bekerülni, akkor mm, erre a 15, 17 és 24-es módosítók miatt ez, ez, ez egy komoly precedens lenne, újra nyitnánk az alapító tagok klubját. A alapító tagok egyensúlyával kapcsolatban is vannak problémák, itt is vannak horizontális aspektusok, amelyek a szabályokból származnak, megpróbáljuk a folyamatot a pénzek odaítélését átláthatóbbá tenni, hogy nem minden az alapító tagokra, vagy a legnagyobb piaci ágazati szereplőkre hez, hez kerüljön minden pénz. Ugyanakkor az ágazat valós helyzetét nem tükrözi az előadónk javaslata, sokkal több pénz kerülne olyan méretű cégekhez, amely nem tudnának igazán élni ezzel a lehetőséggel. Az ipar és az ágazat minden szereplő, még a KKV-k is szerintem mm, egyetértenek azzal, hogy 40% az alapító tagok, 30% a társutagok, és nem maradék a KKV-k, és szerintem ez teljesen reális felosztás. Egy olyan felosztási megoldás ez, amelyet a bizottság, a konzorcium is átrágtak már, és ha itt újra nyitjuk e, Pandora szerencéjét, akkor az elmúlt három év munkája menne veszendőbe. Vagy a tanács nem fogja elfogadni, mert egy konzultációs dosszié keretében nincs erre kötelessége. Másrészt e, a menetrend is darabokra esne, hiszen mindenkinek újra kellene kezdeni a tervezést, egy, eh, hogy, hogy valósulna ez meg az áprilisi plenárisra? Nyilván sehogy. És a következő hullámban 2017-ben eh, lenne elég pénz a JEDA második hullámára, mert hát nem, ez egyáltalán nem biztos ezért. Még egyszer mondom, vissza kell térni a, az eredeti kiinduló ponthoz voltnak horizontális javaslatok, és mondom az előadónak, reálisan kell informálisan a már folyó háromoldalú megbeszélésekbe beépíteni valahogy ezt, hogy ne egy konzultációs dossziéként kezelje ezt a tanács, mert akkor nem fogják komolyan venni a javaslatainkat az ügyben. Mr. Vidal Quadras. Köszönjük, Vidal Quadras úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai vasúti ágazat kétség kívül nagyon versengő terep, és nagyon erőteljes ágazat is egyben. És ez látható abból is, hogy az utóbbi időben a közbeszerzési eljárásokat európai konzorciumok nyerték meg fejlődő országokban is. Ez tehát egy fejlődésben lévő terület, és ez hatalmas gazdasági sikert is hozhat Európának. Ugyanakkor igaz az is, hogy itt öldöklő verseny dúl, és ezért nem ülhetünk a babérjainkon. Tehát nagyon megfelelő időpontban érkezett most ez a kezdeményezés, és én ezt üdvözlöm. A bizottság nagyon jól tette, hogy elkezdett ezzel foglalkozni. A közmagántársulások tudnak támogatni olyan tevékenységeket, amelyek a vasúti ágazatot éllovassá tehetik, és megalapozhatják a versenyképességét más térségek hasonló vállalataival szemben. Ezért elsődleges fontosságú, hogy ezt a jelentést még azelőtt elfogadjuk, hogy a parlamenti ciklus véget érne. Nagyon jól, nagyon gyorsan sikerült megállapodni ezzel kapcsolatban, és egy olyan szöveget hoztunk létre, ami, ahogy az előadó is elmondta, nagyon szükséges változásokat hoz. Például nagyobb rugalmasságot teremt azért, hogy az alapító tagok is részt vehessenek, amennyiben megfelelnek a rendeletben szereplő követelményeknek. És nem szabad úgy látni ezt a kezdeményezést, mint az nagy európai vállalkozások közötti versengést. Ugyanis itt arról van szó, hogy az erőforrásaikat összeadják ezek a vállalatok. Az előadó javaslata éppen ezért nagyon is helyén való. És elhangzik a szövegben az is, hogy be kell vonni az egész ágazatot, nem csak a nagyvállalatokat. És erről is azt gondolom, hogy érdemes támogatni. Olyan eljárásokra van szükség, amelyek biztosítják az átláthatóságot. És ennek mentén kell a pénzügyi támogatásokat is megítélni. Tehát ez egy nagyon jókor jött kezdeményezés, és szükséges is. Az előadónk egy jó jelentést készített, most pedig az a feladatunk, hogy siessünk és fejezzük be az ezzel kapcsolatos munkát még a választások előtt. Köszönöm szépen. Köszönjük, Pródi úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a kezdeményezés nagyon fontos, elsősorban azért, mert Európa újraiparosítását teszi lehetővé. Ez pedig nagyon lényeges a gazdaság újraindítása szempontjából. Másodszor környezetvédelmi szempontból a vasút egy ideális közlekedési módozat különösen a rövid vagy közepes hosszúságú utak esetén. És ez megfelel annak a törekvésnek is, hogy minden vasúti szereplőt egy egységes európai rendszer felé tereljünk. És ezzel elérhetnénk a gördülőállomány és a vasút teljes kompatibilitását az összes európai országban. Én egyetértek azzal, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy még ebben a ciklusban elfogadjuk ezt a jelentést. Az ipari fejlesztés ugyanis nem várhat. És kiemelném még azt, hogy ez kedvező körülményeket teremthetne ahhoz is, hogy valóban európai szinten tudjuk irányítani a közlekedést. Ezzel optimalizálhatnánk az európai közlekedési ágazatot. Hiszen mi lennénk ennek az elsődleges felhasználói is. Ha az európai nagysebességű vonatokat tekintjük, ha ezek kiépülnek, akkor nem lesz már szükség repülőre sem. Ezek gyorsabbak lesznek, olcsóbbak, legalábbis üzemanyag szempontjából mindenképpen olcsóbb lesz vonatozni, ezért én azt szeretném, hogyha gyorsan haladnánk előre ezzel az anyaggal. Köszönjük, Del Castillo asszony. Köszönöm, és szeretnék gratulálni az előadónak, mert ilyen nagy nyomás alatt, rövid idő alatt elkészítette a jelentését. és mivel ez hasonló más vállalatok szabályozásához, így talán kevesebb munkát kellett elvégeznie. Ennek az ágazatnak igen nagy a globális jelenléte. Sokszor beszélünk arról, hogy egyes gazdasági szereplők az európai iparban nem elég versenyképesek, de itt ezzel ennek pont az ellenkezője valósul meg, az európai vasúti ágazat éllovasként szerepel a világpiacon. És fontos, hogy a lehetőségeit ki is tudja használni ez az ágazat. Ezért kulcsfontosságú, hogy támogassuk ezt az ágazatot. Tagadhatatlan, hogy problémák vannak az időzítéssel, de mindezzel együtt figyelembe kell venni azt is, hogy milyen igényei vannak az ágazatnak, és hogy van-e lehetőség arra, hogy mozgásteret hagyjunk a jövőbeli részvételnek és kiszélesítésnek. És ezért a magam részéről én támogatni fogok bármi olyan kezdeményezést, ami javítja a szöveget. Mm, Odi úr apróbetűs javaslatát még nem olvastam, de az előadó, illetve Odi úr javaslataival együtt még elérhetnénk azt is, hogy a szöveg még jobbá váljon ezek beépítésével. És a, be kell építenünk olyan intézkedéseket is, amelyek a jövőben lehetővé teszik a részvétel kiszélesítését. Nagyon jó. Köszönjük szépen, Johansson úr! Eh, eh, Köszönöm szépen, néhány megjegyzésem lenne. Először is úgy gondolom, nagyon fontos ezt a Shift to Rail kezdeményezést, ahogy más kollégáim is mondták, olyan lehetőségnek tekinteni, amely Európában erősítené az ipari fejlődést. Ugyanakkor azoknak a kihívásoknak is a része is, amely a jelenlegi szociális fejlődés része, ugyanis az országok és az emberek, népek közötti kapcsolat megteremtése szempontjából is fontos. Éler úr véleményét és más néppárti tagok véleményét osztom. Nem szeretnénk, hogyha olyan lépéseket tennénk ezzel a dossziéval kapcsolatban, amely ugyan a dossziét javítja, viszont az egész csomagot gyengítené. Az, e, ezért nagyon fontos, hogy az árnyék előadók és az előadó, ha lehet, mindenképpen ö, tartsák magukat azokhoz a horizontális feltételekhez, amelyek az egész csomagon keresztül megvannak. Különben előfordulhat, hogy ahelyett, hogy nyernénk valamit, veszítünk az ügyön. Ezért is értek egyet Éler kollégával, aki valóban nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy a csomag többi része is kialakuljon, és hogy mindez összefüggését megtarthassa. Nagyon hosszú ideje tárgyaljuk ezt a témát, és ezért nem tartom okosnak, hogyha most változtatnánk meg azt a helyzetet, amelyel amúgy már a bizottság és az iparképviselői is egyetértettek. Tehát nagyon fontos, hogyha változtatunk valamin, akkor az előre vigye az ügyet, ne pedig bonyolítsa. Odi úr is azt üzente, megkérdőjelezte például a partnerségekkel kapcsolatos követelmények megváltoztatását. Lehet, hogy ez is inkább csak bonyolítaná a, a helyzetet, ahelyett, hogy megkönnyítené azt. A jelentéstevő ezen kívül benyújtott egy módosítót, a 16-osat, amely jel kapcsolatban a bizottság nagy kapacitású vonatokat említett, a jelentéstevő pedig nagy sebességű vonatokat ajánl emiatt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy az, az, az indokolás szerint más itre bizottsági közmagántársulásokról szóló szavazás miatt kellene ezt megváltoztatni, de nem értem Miért szükséges a Shift to Rail dossziéban is eh, jelen, szerepeltetni ezt. Természetesen fontosak a nagysebességű vonatok, de én úgy gondolom, hogy a megbízható nagy kapacitású vonatok megfogalmazása, amelyet a bizottság javasol, sokkal megfelelőbb. És persze tehervonatok is vannak, tehergördülő állomány, amelyek nem nagysebességűek. Ezért úgy gondolom, hogy a nagy kapacitású vonatok megfogalmazás szélesebb körül, ez bevonja a tehervonatokat is, és ezért én ezt javasolnám megtartani. Tehát a szociális, a társadalmi kihívások szempontjából is fontos ez a kérdés, hiszen a vállalatokat, az országokat, a népeket összekötő gondolatról van szó. Elnök, köszönöm szépen, Johansson. Kolléga Trautmann asszony a szó. Köszönöm, elnök úr visszatérnék a shiftolói gazdasági feltételeihez. Nehéz tárgyalások után érkeztünk erre, erre a pontra egy ilyen kulcsfontosságú ágazatban, és főként akkor, amikor a gazdasági fellendülés esélyei már talán látszanak. Tehát a Clean Sky kezdeményezéssel kapcsolatban ezen kondíciókat már egyszer átrugtuk. Köszönjük, köszönöm a kolléginának, Zsuzsefának. Nagyon fontos és nagy munkát végzett. Kicsi és nagy partnereket is, ha lehet, be kell vonni ebbe a kezdeményezésbe. Kemény lobbizás folyt. A gazdaság egyensúlyt valahogy meg kell találni, és a befektetők számára megfelelő megtérülést is valahogy biztosítani kell. A kollégához intézem a kérdést, teljesen meglepő számomra az a változás, ami a javaslatban bekövetkezett. Név szerint az alapító tagok hozzájárulása 40%-ról 30%-ra csökken, 47-ről 36 vagy 30 akárhány százalékra változik az unióhoz érése, akkor ez tulajdonképpen a gazdasági megtérülés megtérülést kérdőjelezi meg. Azok a kis cégek, kis partnerek, amelyek az ágazathoz tartoznak és amelyeknek szükség van erre a kezdeményezésre, nem biztos, hogy a nagyok helyzetét veszélyeztetnék. Ezen a ponton, tehát felmerül bennem a kérdés, hogy a javaslat mennyire áll biztos lábakon. Nem szeretném azt, hogy a parlament, amely véleményét kikérik ez ügyben, olyan feltételeket szabjon, amelyekről egyébként a kezdeményezők már megállapodtak hosszú tárgyalások után, de amelyek elrettentően hathatnának. Ez komoly és fontos kérdés. Szerintem reálisan kell ehhez viszonyulnunk. Meg mindenképpen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy akik a beruházás oroszlán részét viselik, számukra kiegyensúlyozott legyen a helyzet az unió része és a saját részük között. Ez biztosíthatja ugyanis a projektek sikerét. A kollégámhoz tehát ezt a kérdést szegezem. Szükség van arra, én is úgy érzem, hogy a kis és középvállalkozások például az én régiómban is részt vegyenek ebben, nem csak a személyszállításban, hanem a teherszállításban is, a vasúti ágazatban. A vasúti teherszállítás fejlesztésére szükség van, ugyanakkor ahhoz, hogy új vonalak létesüljenek, a, a vasútvonal üzemeltetők és a, és a gyártók között is ki kell, hogy alakuljon egy megfelelő viszony. Ezért e, gazdasági meg kiszámíthatóság feltételeit nekünk kell most lefektettünk. Um, is there any other colleague who... Köszönjük szépen. Van-e más kolléga, aki szeretne hozzászólni? Éler úr, parancsoljon. I'm, I'm, I'm very grateful for the... Nagyon örülök Trantman asszony hozzászólásának, ugyanis itt még meg kellene nézzünk, néznünk a számokat. Az újra kiegyensúlyozás nem csak arra a pénzre vonatkozik, amelyet az alapító tagok és a csatlakozó tagok között szétoztunk, hanem az is gondot okoz, hogy közvetlenül csökkentjük azokat a forrásokat, amelyeket az ipar hozzáad a programhoz. Tehát az alapítóktól és az, a társult tagoktól elvesszük a pénzt, és ez teljes mértékben átírja az egyensúlyi viszonyokat a javaslatban. Ez nem lehet a mi érdekünk, és ez közvetlenül ahhoz vezetne, hogy az iparnak kisebb része lesz ebben, és azt gondolom, hogy a parlament, minthogyha megegyezett volna abban, hogy az ipartól magas arányú hozzájárulást várunk, és ezt fogjuk felhasználni. És ugyanakkor nem is lenne közpénz, ami kiegyensúlyozná őket. Tehát én szerintem egy közmagán társulás nem csak arról szól, hogy egy, költsünk egy kis pénzt a KKV-kra, hanem ez csökkenteni a teljes finanszírozást. És ebben a szakaszban, mivel a parlament harcolt azért, hogy bekerüljön a költségvetésbe ez a projekt, hiszen eredetileg nem volt benne, és az előadó állhatatos munkájának az eredménye az, hogy a Shift to Rail bekerült mégiscsak és ez novemberben történt, akkor azelőtt nem is volt Shift to Rail program. És a legvégén találja ki a parlament, hogy saját kezdeményezésére egy javaslatot nyújt be. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés, és meg kellene vizsgálnunk, hogy a valóságban mit jelent ez a javaslat szempontjából. Köszönöm. Very much. Köszönjük szépen, szeretne még valaki hozzászólni? Ebben az esetben most a bizottságra nézek, parancsoljon. Very much. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Barea asszonynak, az előadónak a jelentéséért, és szeretném megjegyezni, hogy tudjuk, hogy milyen hatalmas munka áll e mögött az anyag mögött, és szeretnék ezért köszönetet mondani. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, és az a célja, hogy több utas és nagyobb mértékű kereskedelem közlekedjen vasúti úton és úgy gondoljuk, hogy a Shift to Rail egy technológiai pillére az európai térségnek. Nagyon hosszú ideje próbáljuk már a vasutakat újraéleszteni, és ezzel a programmal, hölgyeim és uraim, nagyon fontos lépést tettünk ebbe az irányba. Tehát a bizottság azt ígéri, hogy a lehető leghamarabb meg fogja el fogja fogadni ezt a dokumentumot, és a lehető leghamarabb visszatérünk önökhöz is. Mi szeretnénk előrébb mozdítani a vasút ügyét, és itt és most megígérem, hogy hamar el fogjuk fogadni az iparra és a vasútra vonatkozó kezdeményezést. És szeretném azt is elmondani, hogy a horizontális módosítók elsőpről többségét támogatni tudjuk, és konstruktív szellemiségben fogunk önökkel együttműködni. Csak egy olyan pont van, amihez ragaszkodunk, ez a nyolcadik módosító. És korábban is elhangzott, Ódi úr mondta, hogy a Shift to rail a TPK után fogadták el, és a csökkentést már a javaslatba is beleszámolták. Tehát a további csökkentésekkel a Shift to Rail kétszer szerepelne a csökkentésben. Tehát kérem önöket, ne fogadják el a nyolcadik módosítót lehet, hogy tudunk módosítást, valami megoldást találni, de a nyolcadik módosítóval kapcsolatban azt kérem, hogy utasítsák azt el. A, az előadók konkrét módosítóira rátérve, én azt gondolom, hogy itt meg tudjuk találni a megfelelő megoldást. Van természetesen néhány módosító, amit mi nem tudunk elfogadni. És az érveinket már korábban említették, tehát Ódi asszony, Éler úr és Trampman asszony olyan gyönyörűen elmondták már ezeket, hogy én most itt nem is fogok visszatérni rájuk. Hadd mondjam el, hogy nagyon törékeny egyensúly alakult ki, amin hónapokig dolgoztunk, és ez az egyensúly került volna veszélybe. Tehát a 2-es, 15-ös, 17-es és 24-es módosítók nem elfogadhatóak a bizottság számára. Ugyanakkor együtt érzünk a javaslat szellemiségével, és azt gondolom tudunk olyan megoldást találni, mint például a 19. módosító esetében, amit nem tudunk ugyan elfogadni, de a C pontba beszúrhatjuk azt a szöveget, ezt most hadd olvassam fel. A társult tehát az egy egész két tized ponttal szereplő társult tagokat automatikusan be kell vonni a szavazásba. A bizottságnak az a javaslata, hogy ezt szúrjuk be ide, és hajlandóak vagyunk tárgyalni a tanácssal azért, hogy a társult tagok közel vagy akár teljesen egyenlő alapon vehessenek részt, és így közvetlenül és automatikusan képviseltethetik magukat az irányításban. Azt gondoljuk, hogy ez egy megoldást jelenthet, és azt javasoljuk, hogy ezzel oldjuk meg az előadó 19-es módosítóját. Tehát még egyszer elmondom az ígéretemet, mindent meg fogok tenni, hogy Audi Éler és Trautmann asszony óhaját is teljesíteni tudjuk, és ismétlem, hogy a bizottság számára a 40-30-30-as arány, tehát ez a költségvetési csökkentés, illetve az, hogy a második mellékletben megnyitjuk a rendszert, ez számunkra nem elfogadható, mindazonáltal nagyon fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést az innováció és a vasút szempontjából. Nyitottak vagyunk a kompromisszumra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most visszadom a szót az előadónak zárja le a vitát. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a bátorító szavakat, hiszen nagyon sietnünk kellett, hogy elkészülhessen ez a jelentés. Nem volt sok időnk, azt megvalhatom, de próbáltunk megfelelni a kihívásnak. És a bizottságnak is meg kell értenie, hogy kellő időre van szükségünk egy ilyen anyag elkészítéséhez. Jelen pillanatban hallottam, hogy kik vannak itt, és kik hangoztatták a véleményüket, de ez a jelentés egy széles körű csomag részét képezi, és vannak bizonyos horizontális normák, amelyek az egészre vonatkoznak, és amelyekkel kapcsolatban nem hátrálhatunk meg. Azt hiszem, hogy ezt a legtöbb frakció támogatja, és nem hátrálhatunk meg a gazdasági feltételek kapcsán. Hiszen különösen egy ilyen kezdeményezés esetén a parlament számára ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy még a ciklus vége előtt elfogadjuk ezt az anyagot, én ezt támogatom, de szerintem ezt meg is tudjuk tenni, amennyiben sikerül a tárgyalási egyensúlyt megteremteni, és átláthatóan zajlanak a folyamatok. És most szeretnék a, maga, a nagysebességű és nagy kapacitású vonalakra kitérni. Talán annyiban árnyalnám a képet, hogy a fordításban lehet, hogy ez nem jött át, de szerettük volna fontos elemként megjeleníteni ezt a jelentésben. Tehát el fogom ezt olvasni még egyszer, és a, reagálni fogok még a hozzászólásra, de a nagysebességű vonatok számunkra központi jelentőségűek. És visszatérnék még olyan témákra, amelyek aggasztanak engem, olyannyira, nyugtalanít ez engem, hogy itt akár személyes érintettségről is beszélhetek. Csak egy jelzésértékű listát állítottunk itt össze, de szerintem az elképzelhetetlen, hogy egy zárt listát készítsünk itt a parlamentben. Mi azt gondoljuk, és ezt világosan megmondom, ahogy Éle úr is mondta, hogy a bizottság által lefektetett alapok nem olyasmik, amit mi itt a parlamentben ne kérdőjelezhetnénk meg. Az átláthatóság és a lehetőségek jegyében szerintünk ennek a listának csak jelzésértékűnek kell lennie, és nem lehet zárt lista. És a bizottság egyfajta félutas megoldást alkotott meg a társultagok számára. Miről van itt szó? Hogyha egy társultag megfelel azoknak a feltételeknek, mint az alapító tagok, akkor milyen státusza lesz? Az igazgató tanács listáján szerepelni fognak az az igazgatótanács terveiben a stratégiai irányvonalak de ebben csak azok a vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a feltételeknek. Szerintem ez a parlament számára egyértelmű és teljesen logikus. És, és hogy a parlament már döntött erről? Hát igen, ez a dolgunk, hogy határozzunk. Ami pedig az elosztást illeti, elég sokat számolgattunk, de nem hiszem, hogy ezzel problémák lennének. Az alapító tagok esetén a konzorcium és a bizottság megállapodott a zárt listában, és 10%-ot adna a KKV-knak, tehát azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nagy hanggal követelték, hogy részt vehessenek Európa jövőjében. Mindössze 10%-ot adnának nekik nem módosítottuk, ezt csak szeretnénk újra elosztani. És én ezzel egy nem látom, hogy mi ez az igen súlyos probléma. Szerintem meg kellene őrizni azt a helyzetet, hogy nem, próbálunk nem konfrontálódni. Ez az első, amit mondani szeretnék, és a második az, hogy a bizottság már egy lezárt koncepcióval érkezett hozzánk, most pedig egy olyan alternatív megoldást kínál, ami eléggé féloldalas. Meg kell határozni, hogy ezeknek a tagoknak milyen jogaik lesznek. Hiszen ezek a vállalkozások lesznek a gazdasági növekedés motorjai, és ők adják majd Európa gerincét. Ezért én azt gondolom, hogy a bizottságnak számukra is kellene valamit kínálnia, és azt hiszem a parlamentnek ebbe kell, hogy legyen beleszólása. Köszönöm. Thank you. Yeah. Thank you very... Köszönöm szépen. Jelentéstevő asszony. Egyelőre nagyon jól tartjuk magunkat az idő kerethez, a menetrendhez, ami a vasútról szól, mert talán nagyon jó metafora is, de azért a bizottságnak még egyszer vissza kell adnom a szót. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék még tisztázni a jelentéstevő hozzászólása után. Nem mi találtuk fel az átlistát. Ez a Horizont 2020-as program követelménye, a 19-es cikk követelménye, mely szerint biztosítanunk kell, hogy megfelelő mennyiségű magán, illetve közforrás álljon rendelkezésre a kezdeményezés finanszírozására. Ezért szeretném, hogyha ezt tiszteletben tartanánk. Aztán a társult tagok jogairól is volt szó, ezt a szövegrészt idéztem is, tehát hogy a, azok a társult tagok, akik betöltik az 1.2 arányú részvények tulajdonlásának követelés, követelményét, ők amennyiben ugyanazt az összeget leteszik az asztalra, az igazgató tanács tagjai lehetnek. Tehát ez a tanács még nem, <clears throat> nem zárt testület a nagy sebességű megfogalmazással egyetértünk, szeretnénk legalábbis ezt is belefoglalni, úgy ezért a 16-os módosítóban a nagy kapacitású és vagy nagy sebességű megfogalmazást fogjuk javasolni. Végül pedig természetesen nagyon fontos kezdeményezés a Shift to Rail, de a negyedik csomag részén, részeként azért nem szeretnénk ezt tekinteni, mert akkor szenvedne a költségvetési csökkentésektől. Márpedig az ipar, az ágazat számára rendkívül nagy jelentőségű lenne ez a támogatás, és ezért kell, hogy bizonyos érdekeken fölülemelkedjünk, és minél gyorsabban és minél aktívabban tudjuk támogatni ezt a kezdeményezést. Elnök, köszönöm szépen. Előadó szeretne erre reagálni? Tessék! Köszönöm a bizottságnak, csak annyit szeretnék mondani, hogy azoknak a vállalkozásoknak az összessége, amelyek a zárt listán szerepelnek, azok a nyílt, nyílt listán is rajta lennének, tehát nem igazán értjük a különbséget. És szeretnék látni egy olyan szöveget, amin szerepelnéne, amiben szerepelhetnének azok a társultagok is, akik megfelelnek az alapító tagokra vonatkozó körülményeknek. Csak ennyit szerettem volna. Okay, uh, thank you. Rendben van, köszönöm szépen. Ezzel le is zárjuk az e-jelentésről tartott vitát. Most hogy ragaszkodjunk a menetrendhez, elmondom, hogy a módosítók benyújtásának határideje ma délben jár le. Ez, ezt azért határoztuk el, hogy március 18-án szavazhassunk a szakbizottságban a jelentésről, és az áprilisi plenárisra tovább küldhessük azt. Köszönöm szépen! Felfüggesztem két percre az ülést, és utána elkezdjük a szavazást. Okay, the committee will come to order and uh, let's Köszönöm szépen, akkor most uh, folytassuk a munkát a következő napi rendi ponttal, mégpedig a szavazással. Kérem mindenkit, hogy uh, keresse elő a szavazókártyáját, és dugja be a gépbe. Teszt szavazást fogunk levezetni. Az a javaslatom, hogy szavazunk nemmel egy kávészünetre. Kérem, hogy mindenki szavazzon valahogy a szavazókártyák kipróbálása érdekében. Everybody voted? What's that mean? That's number of cards. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. valaki még, valakinek nincs itt a szavazókártya, jó, akkor ezt tekintetbe fogjuk venni ennek a nagyon hosszú szavazólistának a leszavazásánál. Köszönöm szépen. Tehát az első megszavazandó jelentés az űrmegfigyelés és nyomon követési, követés támogató program, Anders Dotter kolléganő jelentése. Ügyrendi felszólalás? Nem? A szavazás után szeretne hozzászólni? Jó. Lehet, hogy látják, hogy nem vagyok Anders Dottir, de a kollégám, kolléganőm nevében szeretném megköszönni a szakbizottság, valamint a tanács és a bizottság jelentésen végzett munkáját, úgy, ahogy kolléganő elmondta, kiváló volt az együttműködés, csak ennyit szerettem volna elmondani Anders Dotti kolléganő nevében. Elnök, köszönöm szépen. Mellette? Elnézést kérek, valóban elektronikusan kell szavaznunk, hát pont ezért ejtettük meg a próbaszavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen, azt az egy szavazatot megjegyezzük, lezárom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk. 32 mellette egy ellenszavazat, plusz még két, két igen szavazatot hozzászámoltunk. Köszönöm szépen Anders Zottir asszonynak, gratulálunk. Következő jelentés, amelyről szavaznunk kell, egy tanácsi határozat a tudományos és technológiai együttműködésről az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között. Szátori asszony a jelentéstevő. Már is elektronikus szavazást tartunk a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 igen, plusz 2. Igen. Megvan már a szavazókártya, tehát szavazott. Akkor 28 mellette, 2 ellene és 4 tartózkodás volt, tehát ezt a jelentést is elfogadtuk. Köszönöm szépen a részvételt. Akkor ezzel a szavazást le is zártuk. Hogyha valakinek sietnie kell, mert haza kell mennie, akkor most elmehet. Viszont Éler úr szeretne ügyrendi kérdésben hozzászólni. Szeretném javasolni, hogy a bizottsággal tartsunk majd egy eszmecserét a Svájc és az Európai Unió közötti tudományos megállapodásról, még az egyik elkövetkezendő ülésem. Elnök, nagyon jó ötlet, de gondolják, hogy majd beengednek valaki Svájcba, hogy ezt megtárgyalják? Jó, akkor folytassuk a munkát. We now come to, or I'll, you're all leaving very quietly, so we'll, we'll press on. Ha mindenki csendben hagyja el a termet, akkor folytathatjuk. És a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv módosítása a könnyű műanyag hortasakok felhasználásának csökkentés érdekében. Bertó asszony jelentése, aki úr jelentése, aki nincs itt, de Jordan asszony, ha vár egy pillanatot, akkor a kollega nevében felveszedett a jelentést. Ó, köszönöm, elnök úr! Előadónk véleményét, nem a saját véleményemet fogom felolvasni az elnök. Kérem, a hozzászóló iránti tiszteletből folytassák magánbeszélgetéseiket, a termen kívül, vagy oly halkan, hogy füleimhez ne jussanak el hangjai. Nos, Bertot úr nevében mondom el ezt, a csomagolási és csomagolási hulladékról szóló irányelv módosításának célja a könnyűműanyag hordosakok úgynevezett nylonzacskók felhasználásának csökkentése. A 11 és 15 mikron közötti vastagságúak a leggyakoribbak, pont ezeket kívánjuk csökkenteni. A 2010-es adatok alapján azt látjuk, hogy minden uniós állampolgár évente 198 nagyon használ és dob el, ezek általában ebben a méretsávba esnek. több mint 10 milliárd ilyen műanyag hordosok került forgalomba, ami óriási hatással van a környezetünkre, főként az európai tengerekre. A javaslat célja éppen azért, hogy csökkentse a környezetvédelmi hatást, azáltal, hogy csökkenti a műanyag hordosakok használatát. A felhasználók szokásainak módosításával, illetve általában az erre vonatkozó szabályok módosításával. A jelenlegi véleménytervezet elsősorban a az 14341 es eh, normának megfelelő eh, természetes eh, alapanyagból készült nejlonzacskók használatát tesz elő, írja elő, illetve ezek visszagyűjtését is javítani kívánja a tagállamoktól pedig azt várja, hogy ezzel az európai iparnak is segíthet. 2020-at követően a bioalapú vegyi termékek akár 5%-kal is növekedhet ezek forma, forgalma. Itt 40 milliárd euróról beszélünk, ez akár 90 ezer munkahelyet is jelenthet. Javaslaton keresztül a tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket két érdekében. A két évvel az irányelv életbelépését követően a 11 és 94 mikron közötti használt, tehát csökkentsék, majd három évvel az hatályba lépést követően az ugyanilyen fontos, nagyon vékony az 1 és 10 mikron közé eső, nyilván nem centiméter, amit a szövegben szerepel, hanem mikronra gondol, a kollega, amelyben jellemzően gyümölcsöt és zöldséget viszünk haza a boltból. Nos, ezek használatát is olyan tempóban kell fokozatosan kivezetni, hogy a piac alternatívákat találhasson. Ugyanakkor elméletileg ez, ez e, lehetővé teszi azt, hogy túlnevezett túlcsomagolás hibájába essünk. Ugyanakkor időt kell biztosítani az ágazatnak ahhoz, hogy e, alternatív csomagolási megoldásokat találjanak fontos, hogy ne legyenek túlcsomagolva az élelmiszerek, ugyanakkor megfeleljenek a higiéniai elvárásoknak. Ezek a könnyű műanyag hord tasakok helyét új ö, megoldások ö, kell, hogy átvegyék, például a lebomló a környezetben lebomló vagy papír alapú megoldások. Foods uh, such as raw meat, fish and dairy. A tejtermékek, a hal és a, a hústermékek esetében természetesen az irányelv hatája alól különböző megfontolások miatt kikerülnek egy 13431 es EN normára kell, hogy itt utaljak itt, amely a, a 2008-as e, hulladék irányelv alapján került meghatározásra. Meggyőződésünk, mármint hogy a kollega meggyőződése, hogy a javaslat intézkedéseit e, pozitívan kell látni, hiszen egységes szabályokat vezetnének be a fogyasztók és a szupermarketek, tehát a boltok számára is, így a jogbiztonságot garantálnák. Sorry, sorry, form of packaging. This was the, the opinion of... Uh... Ezt szerette volna a kollega, hogy felolvassam Bertó úr nevében. Thank you very much. Bravo, csodálatos felolvasás volt, köszönjük. Pródi úr kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy milyen elvek vezették az én módosítóimat. Először is szerintem némelyik definíciót nem ártana tisztázni. A bio alapú azt jelenti, hogy a nyers anyag, amelyet felhasználtak, az biológiai termelésből származik. De ez nem feltétlenül jelent garanciát arra, hogy ez biológiailag le tud bomlani, vagy biológiailag komposztálható. Ezek olyan tulajdonságok, amelyeket az európai szabványokban már meghatároztunk, és ezek ezek a definíciók határozzák meg ezt, ezt a javaslatot. Tehát itt objektív alapokon nyugszik ez az egész. És szeretném még kiemelni, hogy ezek a nagyon könnyű tasakok nagyon fontos funkciót töltenek be, ugyanis ezek biztosítják, hogy a, a gyümölcsöket meg lehessen védeni, és ezért ezek fontosak a higiénia szempontjából. és kiemelném még azt is, hogy mennyire hasznosak ezek a tasakok. Én nem gondolom, hogy meg kellene adóztatnunk ezeket. E il én úgy gondolom, hogy a gyártás helyén nem kellene sújtanunk ezeket a termékeket külön adóval. Nagyon fontos, hogy teljes mértékben biológiai lebonthatóságot eléljük. Inkább ez kellene, hogy legyen a célunk. És ezért ne akadályozzuk meg egyelőre ezeknek a tasakoknak a kereskedelmi alkalmazását. Az a fontos, hogy azokat a tasokokat, amelyek nem biológiailag lebonthatók, illetve komposztálhatók, azokat minél előbb teljes mértékben vezessük ki a forgalomból. És hogy bízhassunk azokban az anyagokban, amelyek termékekről egyrészt tudjuk, hogy védik a termékeket, amelyeket beléjük töltünk, másrészt azt is tudjuk róluk, hogy környezetbarátok. Ezen azt értem, tehát, hogy biológiai lebontható anyagokról van szó. Ez a legfontosabb. És ezek a biológiailag lebom, lebomlani képes műanyag zacskók, aztán felhasználhatók nedves termékek tárolására. És akkor ezeket például a biohulladék csomagolására is sokkal okosabban fel tudjuk majd használni. Ez így koherens megközelítés lenne. A, mert a biológiai hulladék csomagolására is fel tudjuk használni őket. Tehát olyan műanyag tasakokat tudnánk akkor gyártani, amelyek az élelmiszerek és a hulladék tárolására is alkalmasak. Természetesen a szabványoknak meg kell felelniük, de a szabványok már megvannak, ezek már érvényesek, és akkor garantálhatjuk, hogy koherens, fenntartható rendszer jön létre. Köszönöm szépen, Hassi asszonynak adom meg a szót. Csinálom. Köszönöm, és köszönöm Jordan asszonynak is. Of the, uh, of the rapporteur for... Aki beugrott az előadó helyett, mint egy statisztaként. Az Európai Bizottság javaslata önmagában üdvözlendő alapvetően. Egy fontos kérdésről szól ez, ugyanakkor túl gyenge, messze nem elég ambíciózus. Az ITRE szakbizottság előadójának javaslat tervezete is még túl gyenge. Lássuk ezt az egész problémakört. Jordan asszony már említette azt, hogy milyen rengeteg műanyag mm, hordtasak jut eh, a környezetbe Európában, elcsúfítva környezetünket. Hozzátenném még azt is, hogy uh, uh, uh, az északi tengerben a, tanulmányozták a tengeri madarakat, ezek 90%-ának volt műanyag a, a szemésztőrendszerében, minden huszadik madár volt csak olyan, akinek nem volt, nem találtak a szervezetében műanyagot egy mérföldre 72 mm, műanyag zacskót sodor partra a tenger. Hatszor annyi műanyag zacskó van a felszíni vizekben, mint plankton. Ez óriási környezeti probléma, valamit tennünk kell. Az Európai Bizottság javaslat, hogy azt említettem, túl gyenge. Azon eh, tagállamok, akiknek már vannak nemzeti intézkedéseik, azoknak jó, de semmi új ösztönzőt nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy csökkenjen a nejlonzacskók felhasználása. os kötelező csökkentést eh, írna ez elő, amelyekre két évük lenne. Minden ország számára a 80%-os csökkentési cél a jelenlegi felhasználás alapján értendő. Tehát ahol nagyobb a felhasználás, ott nagyobb a, a célkitűzés is, hát ez elég keménynek tűnik, de egyes országokban már kipróbálásra került ez a rendszer, ahol bevezették ezt a büntető díjat, ott drámai csökkenés állt be a nejlonzacskók felhasználásában. Egy apró megjegyzésem lenne e, azokkal a műanyag zacskókkal vagy hodacskókkal kapcsolatban, amelyek e, e, biohulladék terülására alkalmasak. Én örülök annak, hogy különbséget teszünk a hagyományos műanyag, ha fogalmazhatunk így, a nem bio műanyag, és a valóban a környezetben lebomló műanyag között Szerintem az előadónk nem fogalmaz elég világosan. Sok esetben olyan nejlonzacskókat is biológiai lebomlóként árulnak, vagy jelölnek, amelyek igazából nem azok, csak apró részecskékre bomlanak, amelyeket ugyanaz emberi szemmel nem látunk, de ugyanúgy károsak a környezetre, főként akkor, hogyha az élelmiszerláncba bekerülnek. Margaret Aukennel az MV előadójával egyetértek, hogy az úgynevezett oxodegradábilis zacskókú semmivel sem jobbak hagyományos műanyag társaiknál. Köszönjük, Kreme úr következik. Köszönöm szépen, Krajcman úr nevében fogok beszélni aki a frakciónk nevében árnyék jelentéstevője volt ennek a véleménynek. Ő kért meg arra, hogy elmondjam az ő véleményét kiegyensúlyozott véleményről van szó, de néhány megjegyzést, kisebb megjegyzést szeretnék azért tenni. A műanyag tasakról szóló vita mindig abból kell, hogy kiinduljon, hogy a műanyag hulladék csökkentése mindig is jó ötlet, de nagyon fontos, hogy a, általában véve a műanyag termékeket ne sújtsuk azért negatív véleményekkel, mert ezeknek is vannak előnyei. Természetesen mindig a konkrét felhasználással kapcsolatban kell gondolkodnunk, és azon belül is azon, hogy milyen alternatívok léteznek. Tehát, hogyha olyan világot tudnánk teremteni, amelyben kevesebb műanyagot használnak, akkor először azt kellene kitalálnunk, hogy mit használjunk helyette. Például, hogy a környezetvédelmi egyensúly megvalósulna-e akkor, hogyha műanyag helyett papírzacskót használnánk, hiszen akkor több fát kellene kivágnunk. Ez az egyik fontos. A másik pedig, a Környezetvédelmi Szakbizottság munkáját egy kis bírálattal említeném, hiszen nyilvánvalóan a tagállamoknak kell a feladatául hagyni a szubszidiaritás nevében, hogy ők döntsék el, mennyi műanyagot használnak, viszont a környezetvédelem szempontjából nem bonthatjuk darabokra a belső piacot. Úgyhogy, mert ha ezt tesszük, akkor egy ilyen rongyszőnyeget kapunk majd a végén, amelyben nagyon nagy különbségek lesznek a hulladék, illetve a környezetvédelmi szempontok között a különböző tagállamok között, és nem biztos, hogy ez a környezet szempontjából előnyös. Következő nem az EU feladata az, hogy az ezzel kapcsolatban kivetett adókat, illetve büntetéseket megszabjuk. és nagyon fontos az is, hogy a műanyag tassaggal kapcsolatos vitával kapcsolatban kell hoznunk a hulladék irányelvet is. Ez ugye létezik, nem tartják be, nem hajtották végre megfelelőképpen a tagállamokban, ezért el kellene gondolkodnunk azon, hogy esetleg inkább ennek a végrehajtását kellene elsősorban ellenőriznünk, tehát a hulladék kapcsolatos irányelv végrehajtatását kellene ösztönözni a tagállamokban, ahelyett, hogy egy konkrét termékről vitáznánk, mert ennek sokkal nagyobb és sokkal szélesebb hatása lenne. Elnök, köszönöm szépen, Hennen úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Ez megint egy olyan téma, ami lehetővé teszi az Európai Uniónak, hogy érre törjön. Megvédhetjük a környezetet, megvédhetjük az emberi érdekeket és az állati élővilágot. És a kutatásban is az élvonalba kerülhetünk ezzel. De azt gondolom, hogy itt is csak a középúton fogunk maradni, mert nem tudom, hogy merünk-e tovább lépni. Ugyanis mi lehet az alternatíva, fákat vágunk ki, hogy papírzacskókat készítsünk. Mostanáig a teljesen biológiai lebomló zacskó, amelyet kukoricából vagy burgonyából készítenek, az már elérhető. Csak akkor oldhatjuk ezt meg, hogyha a kutatást, a mezőgazdaságot és az ipart mozgósítjuk és megőrizzük a munkahelyeket. Ugyanis már maguk a javaslatok sem elégségesek, ugyanis azt a, az üzenetet hordozzák, hogy valójában az olajlobbik érdekeit védjük. Európában nyersanyag hiány van, és meg kell védenünk a gyártásra felhasználható nyersanyagokat. Ha azok a vállalatok, amelyek ezeket a műanyag zacskókat gyártják, el fognak vándorolni ezek a cégek más országokba, ahol olcsóbban tudnak termelni. Először is egy adót kellene kivetni minden olyan termékre, amely veszélyt jelent az állatokra vagy az emberekre. És mentesíteni kellene azokat a termékeket, amelyek biológilag teljesen lebomlanak, vagy egy konkrét megállapodás alapján jöttek létre a kutatás, a mezőgazdaság és az ipar között az európai munkahelyek megőrzésére. Ha továbbra is azon dolgozunk, hogy mindenki azt vehesse meg, amit szeretne, és ez a feltétele annak az igen fontos szabálynak is, ami a parlamentben alapul szokott szolgálni, tehát hogy a verseny tisztességes legyen. Most magunk érjük el azt, hogy nyersanyag hiány legyen, miközben felsoroljuk az adókat érjük el azt, hogy olyan műanyag tasakok készüljenek, amelyeket utána át lehet alakítani nyersanyaggá. És ehhez az említett ágazatokat mind be kell vonni. Thank you very much. It's now my pleasure to give... Köszönjük. Most nagy örömmel Perkins asszonynak adok szót. So much, Chair. Uh, sorry for being late. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy késtem. Az Envi szakbizottságban dolgozunk, most dolgozunk a kompromisszumos módosítókon. A nem annyira erőforrás hatékonysági, hanem hulladék kérdése, ennózacskó kérdése. Ugyanakkor viselkedési kérdés is, a politikai intézkedésekkel nem mindig, de néha a fogyasztók viselkedését lehet befolyásolni. Finnország és Írország háromszázszor kevesebb ilyen zacskót használ, mint más országok. Hogy valószínűleg politikai intézkedéseknek köszönhető egyetértek az előadókkal, hogy a könnyű műanyag hortosokokat e, tiltsuk be, de mondjuk a 125-ös újrafelhasználhatósági rátát javasoltam 2019 e, e, helyett 2020-tól vezetni be a teljesítést, és a nem biológiailag nem lebomló 50 mikronnál kisebb zacskók tiltásával teljes mértékben egyetértek. A könnyű műanyag portasokokat elfújja a szél, a tengerben óriási károkat okoznak, az idegenforgalmi kár is kézzelfogható. Ezek a legvékonyabb nagyon zacskók, a jelenlegi jelentés hatája alá nem esnek, ezért folyik arról a vita, hogy ezek mentességet kapjanak-e, de én azonban a 80%-os célkitűzésben be venném őket. Nagyon nehéz ezeket a legvékonyabbakat nyomon követni, ugyanakkor van erre vonatkozó csomagolási irányában szereplő kitétel, ugyanakkor legyünk körültekintők, körültekintőek. Nem szabad, hogy a hulladék gazdálkodási jogszabályokon kívül essen ez az új jogszabály, hiszen alapvetően a keret irányelv végrehajtását segítő kiegészítő jogszabály kell, hogy legyen, amely ugyanakkor az egész eh, csomagnak vagy keretszabályozásnak a szerves részét képezi. A régi gondolatokat próbáljuk a jövőbe továbbvinni, tehát eh, hogy igazából hogyan használjuk eh, ezeket voltak például javaslatok, hogy ne zacskót, hanem inkább ilyen hálót, szagyrot használjunk, amelyek nyilván még könnyebben bomlanának le. Látjuk, hogy a legtöbb nylon zacskót az élelmiszerkereskedelemben használják, ezért itt kell megcéloznunk ezt az ágazatot kell megcéloznunk, és a többivel pedig majd később kezdenénk valamit. A, egyelőre például a, a, a, a technikai termékek csomagolásában ilyen vastag, sokat kibíró csomagolást használnak, műanyag csomagolást, amelyen nincsen még egyelőre más alternatíva folyik a vita arról is, hogy a biológiailag lebomlóak zacskók, ezek pontosan milyenek. Nos, az van, hogy nem mindegyik bomlik le, mert a apró kis részecskék megmaradnak, hogyha igazán lebomlót szeretnénk, akkor ehhez megfelelő fogalmeghatározás szükségeltetik. Van ez az oxo biodegradábilis, ami nem is igazán biológiailag lebomló, ezt pedig az elkövetkezendő években fokozatosan ki kellene vezetni szerintem, ahogy azt Pródi kollega is említette. A szubszidaritással kapcsolatban is vita kezdődött. Vannak olyan országok, ahol alacsony, alacsony az ilyen nejlonzacskók felhasználása, és van, ahol 300-szor több. Tehát van, ahol vannak működő mm, megoldások, és van, ahol nincs. Úgy érzem, hogy az európai jogszabályokkal igenis sokat tehetünk. Az én frakciómban még beszélünk, tárgyalunk arról, hogy pontosan hogyan lehet ezt legjobban elérni. hogyha valóban komolyan gondoljuk, szerintem egy 2020-as teljes tiltás teljesen működőképes lehet. Köszönjük. Van-e még kollega, aki szeretne hozzászólni ezen a ponton? Ha nincs, akkor az Európai Bizottsághoz fordulok. Müller asszonynak adom meg azt, hogy Müller úr, majd mindjárt kiderül. Um, first of all... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáit, és a jelenlévő képviselőknek is köszönöm a vitát. A bizottság mindenképpen figyelembe fogja venni az összes észrevételt, ami elhangzott, és az ezután következő együttdöntési eljárásban is észben fogjuk ezeket tartani. Hadd helyezzem el ezt a javaslatot más kezdeményezések kontextusában, amelyeket jelenleg folytatunk. Ugyanis bizonyára észrevették, hogy nagyon korlátozott a hatája ennek a javaslatnak. Nyilvánvaló, hogy a műanyag hortasakok okozta szennyezés károsítja a környezetet, és egyértelmű az is, hogy általában a műanyag hulladék is problémákat okoz. Tehát azt gondolom érthető, hogy amikor arról beszélünk, hogy mit kellene tenni, akkor a vitánk túlmutat ennek a javaslatnak az alkalmazási területén. Ez tehát egy nagyon szűkre korlátozott javaslat. A könnyű műanyag hortasakokra koncentrál mindössze. És ennek az az oka, hogy a célunk az, hogy a tengerek szennyezése ellen fellépjünk, tehát a kiinduló pontunk a tengerek műanyaggal való szennyezése volt. körülbelül 80%-ot tesz ki a műanyag hulladék a tengeri szennyeződések között, és becsléseink szerint mindez a műanyag 78 80 ban műanyag hortasakokból áll. Tehát egyértelmű volt számunkra, hogy a műanyag hortasakokkal való szennyezés visszaszorítása a tengerek szennyezettségét is csökkenteni. A tanács azt kérte a bizottságtól, hogy cselekedjen ezen a területen. A parlamenti képviselők is feltettek ilyen irányú kérdéseket a bizottságnak. És a közvélemény is azt várta tőlünk, hogy lépjünk fel ezzel a probléma ellen. Ekkor álltunk elő ezzel a javaslattal, amelynek az a célja, hogy egy szűkkörű javaslatot fogadjunk el, méghozzá reményeink szerint minél hamarabb. És ezután a tagállamok olyan eszközöket alkalmazhatnának, amelyek megoldják ezt a problémát. De nem ez az egyetlen fejlemény a hulladékok, és konkrétabban a műanyag hulladékok és a csomagolóanyagok területén. Három fontos kezdeményezést említenék meg. Az első a hulladékokkal kapcsolatos irányelvek felülvizsgálata, és ezzel kapcsolatban is felmerültek olyan kérdések, hogy elég hatékony-e ez az irányelv csomag, vannak-e benne már elavult javaslatok, összeegyeztethetőek-e ezek a hulladék keretirányelvvel, és különösen azon gondolkodtunk el, hogy kell-e több jogszabály meg kell különböztetnünk az újrahasznosítás és újrafelhasználás szerint a műanyagokat minden további osztályozás nélkül. És aztán felmerült az is, hogy, más, hogy a műanyagok fajtái szerint kellene-e különbséget tennünk a hulladékok között. Ezt a felülvizsgálati folyamatot még nem zártuk le, bizonyára megértik, hogy hatalmas feladatról van szó. És úgy éreztük, hogy a műanyag hortasakok használata drámai helyzetet teremt a tengeri környezetben. És ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel nem várhatunk, és eb- nem vehetjük ezt bele a szélesebb körű fitness checkbe, hanem most rögtön valamit lépnünk kell. És így indult el a műanyag hulladékokkal kapcsolatos kezdeményezés. Amint azt önök is tudják, nincsen egy átfogó uniós szintű program ezzel kapcsolatban. Egy zöld könyvet kiadtunk, és nyilvános konzultációt is tartottunk. Ezeknek az egyeztetéseknek és további tanulmányoknak az eredményeit a szélesebb körű átvizsgálásba is be fogjuk építeni. Az időkeretek úgy néznek ki, hogy már nyárra várható, hogy a bizottság első munkadokumentuma elkészül, és ezután következik egy részletesebb vita a hatékonyságról és a hatásosságról. Tehát bármi olyan eredmény, ami egy javaslat, illetve annak a módosítása irányába mutat, az 2015-ig egész biztos nem kerül elfogadásra, de lehet, hogy 2016-ig is kitolódik. Tehát most egy nagyon korlátozott területtel foglalkozik csak ez a javaslat, és ahogy ez el is hangzott, nem foglalkozik a különböző műanyag típusokkal. A cél ugyanis az, hogy a műanyag hortasakok által okozott szennyezést csökkentsük és igen, vannak a piacon olyan műanyag tasakok is, amelyek biológiailag lebomlanak, de ez azt jelenti, hogy csak ellenőrzött körülmények között tudnak lebomlani, tehát ez függ a hőmérséklettől, illetve a páratartalomtól is. És természetesen ezek a feltételek a tengeri környezetben nem állnak fenn. Tehát bármi olyan műanyag tasak, amelyet eldobnak valahol, legyen az biológiailag lebomló vagy hagyományos típusú tasak, az egyszerűen apró darabjaira fog szétesni, műanyag mikrorészecskék jönnek létre, és ezek a részecskék ugyanolyan sokáig maradnak meg a környezetben, mint bármifajta műanyag. Tehát ezért nem foglalkozunk a biológiailag lebomló tasakokkal. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, azt, hogy Ugyan ezek a műanyag tasakok, tehát a zöldség a zöldség csomagolásra használt műanyag tasakokat a bizottság is átgondolta. De végső soron, ha valaki elmegy egy szupermarketbe, akkor láthatja, hogy a tekercsben lévő műanyag zacskókból akármennyit el lehet venni, és nagyon gyakran úgy használják ezeket, hogy nincs is rá szükség. Tehát az emberek hozzászoktak, hogy ezeket vegyék el. És nagyon egyszerű intézkedésekkel, mint például, ha csak annyi figyelmeztetést tennénk ezekre a tekercsekre, hogy gondoljunk a környezetre, és csak annyit vegyünk, amennyire szükség van, akkor már lehetne csökkenteni ezeknek a számát. Azért szerepelnek tehát ezek itt, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a számát is lehetne csökkenteni. A javaslat továbbra is csak általános intézkedéseket tartalmaz, ugyanis szerintünk a tagállamokra kellene bízni azt, hogy eldöntsék, hogyan fogják átültetni az intézkedéseket. A jelenlegi helyzet ezen kívül egyértelműen mutatja azt is, hogy bármi olyan intézkedés, amelyet egy tagállam bevezet, annak szinte azonnal hatása is van. És ahogy arra itt többen rámutattak, azok a tagállamok, ahol semmilyen intézkedést nem vezettek be, ott nagyon magas a műanyag tasakok fogyasztása. A szubszidiaritás tehát megfelelően megjelenik a javaslatban, kötelezi a tagállamokat arra, hogy lépjenek, de rájuk bízza azt, hogy döntsenek, milyen típusú intézkedést kívánnak alkalmazni. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Köszönöm a figyelmet. Right, thank you very much. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a jelentéstevő nevében valaki jegyzetel, mivel nincs jelen. Én is csak annyit szeretnék mindehez hozzátenni, hogy jövő hétfőn, tehát szeptember 17-én, 22-én, 17-én, 12 órakor van módosítók be nyújtásának határideje, és szeretném emlékeztetni mindenkit arra, hogy a <clears throat> menetrend szorossága miatt csak egy nyelven lehet benyújtani a módosító indítványokat csak angolul. Elnézést kérek ezért. Az idő szorít minket, úgyhogy ezt voltunk kényszerűek, elfogadni. Akkor ezzel letudtuk ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pont az innovációs trialógusról való értesítés. Rendtorf úrnak adom meg ennek kapcsán a szót. Köszönöm szépen. Egyelőre egy trialógus ülést tartottunk, és azt kell mondanom, hogy minden tárgyalás nagyon jól, gördülékenyen ment, minden akadályon túl tudtunk jutni. Jelentésemben a Eurostars 2 témában két technikai nehézség volt a tárgyalásokon, és mind a kettőt megoldottuk. Ezért elmondhatom, hogy semmiféle probléma nincs, remélhetőleg a plenáris ülésre fog majd kerülni a jelentés, és ott remélhetőleg el is fogjuk azt fogadni. Köszönöm szépen. Valaki szeretne hozzá szólni ehhez a témához? hallgatás beleegyezésnek veszem, akkor ezzel minden napi rendi pontot le is tudtunk. Következő szakbizottsági ülésünket február 24-én fogjuk tartani, Strasburgi héten, hétfői napon. aztán pedig március 17-én, 18-án tartjuk, úgy gondolom a legutolsó szakbizottsági ülésünket. Köszönöm szépen a mai ülésen való részvételt, ezzel berekeztem az ülést, mindenkinek jó hétvégét!